Az elnök. Die Sitzung ist wieder Megnyitom a ma délutáni ütést, a tegnapi jegyzőkönyvet, az elfogadott szövegeket rendelkezésre bocsátottuk, van-e van -e ellenvetés ezekkel kapcsolatban, amennyiben nincsen így a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Az első napi rendi pont a bizottság alelnökének, illetve